A illetékes magyar hatóságok Molnár Csaba mentességének felfüggesztéséről folyamattak hozzánk, és ezt a házszabály alapján a jogi szakbizottsághoz továbbítjuk ezt a kérelmet. A jogi szakbizottság március 10